Good evening, ladies. Jó estét kívánok mindenkinek. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Jó estét kívánok. Gondolom mindenki szeretne mielőbb visszaérni a szállodájába és eltölteni Strasbourgban egy csodálatos estét. Elnézést kérek, hogy hétfő este kellett Hétfestére kellett megszerveznünk ezt az ülést, de nagyon sok ügyben kell szavaznunk, ezért muszáj volt mostanra szervezni ezt az ülést, megpróbálom elérni, hogy ez kivétel maradjon. Hogy hétfőn este ülésezünk. Első napi rendi pont van-e valakinek megjegyzése? Úgy látom nincs, akkor a napi rendet ezennel elfogadtuk. Az elnök közleményei napi rendi pont alatt nincs közlendőm, úgyhogy rá is térünk azonnal a hármas napi rendi pontra, az első szavazásunk a mai este során. Az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szól ez az első pont. A jelentés, amelyhez ez a vélemény társul kiváló. Gratulálok a jelentéstevőnek a kiváló munkájához. Úgy tudom, hogy a jelentéstevő nem szeretne hozzászólni, a napi rendi ponthoz van-e valaki másnak megjegyzése? Ha nincs, akkor azonnal rá is térünk a szavazásra. Okay, so let's begin. Akkor kezdjük is. If citation number one. Egyes hivatkozás. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók. Akkor haladunk tovább 85-ös. Elutasítottuk, egyértelműen elutasítottuk az előbbit. Akkor még egyszer egyes hivatkozás mellette, ellene, tartózkodók, Elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 86 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 86-ost, megnyitom a szavazást. Right. 49 kolléga van jelen, 48-an szavaztak, a szavazást lezárom. Egyértelműen elfogadtuk, 106-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadva. Száznégy mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. százöt mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? Nem. száznyolcas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. hét mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 109 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 112 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 113 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 115 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Haladunk tovább. 117 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 10-es mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 10-est. Megnyitom a szavazást. Igen, de szeretnék pártatlan maradni, mondja az elnök. A szavazást lezárom. Elfogadva. 118 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 120 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 120-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 121 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 122 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 123 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 124-est, Castaldo módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elutasítva. 125 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 126 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kilenc rendben. Akkor 128 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? 108-as ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 126 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Nem vagyok biztos benne, mondja az elnök, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 126-os. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 127 mellettem, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 127-est, Páskó képviselő módosítóját. Lezárom. Elutasítva. 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 132 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 133 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva. 134 mellette ellene tartózkodók nagy kár, de elutasítottuk. Tizenkettes mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 135 és 136. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 137 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 140 mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hál' Istennek, mondja az elnök. Hármas kompromisszum már is, ez jön mellette ellene tartózkodók elfogadva, 173 Valero mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 175 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 174 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 176 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 177 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 178 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 179 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 180 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 181 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 182 mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell, 182-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 183 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 184 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 185 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 187 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 189 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 190 mellettem, ellene tartózkodók elutasítva. 192 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 191 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 193 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 194 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 195 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 196 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 197 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 198 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 199 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 200 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 201 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 202 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 203 elutasítva, 204 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 205 mellette ellene tartózkodók elutasítva, ugye? Szerintem elutasítottuk. Szinte biztos. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizzük a 205-öst, megnyitom a szavazást. 205 Litz Krill Freund és társaik. Egyértelműen elutasítva. 206 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 207 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 208 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 209 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 212 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 213 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 214 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 215 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 216 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 200 nem is, 15-ös, mondja az elnök, mellett ellene tartózkodók elfogadva, 218 mellett ellene tartózkodók elutasítva 2.19 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 2.20 mellette ellene tartózkodók, 2.20 ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 221 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 222 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 223 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 224 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 225 mellett ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 225-öst, megnyitom a szavazást. Lezárva elfogadtuk. 226 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 228 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 227 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 229 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 231 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 230 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 232 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 233 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 234 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 234-est. Megnyitom a szavazást. Lezárva. 26-25 arányban. Elfogadtuk. 235 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 236 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 239 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 241 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 242 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 242-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elutasítva. 243 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 244 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 245 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 246 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 247 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 248 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 249 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 251. Mellettem, ellene, tartózkodók elutasítva. 252 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. A 106-ost elutasítottuk? Akkor 253 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 254 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 255 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 256 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 257 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 258 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 259 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 260 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 261 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Huszonegyes, a következő nagyszerű, Árne létsz megint, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25, ez kiesik, akkor a 26-os a következő mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizik a 29-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Castaldo úr. 36-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nem? Akkor ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 39 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 40 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 nővel mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette ellenet tartózkodás elutasítva 50 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 51 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 52 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 53 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 54 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk 55 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 56 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Csodásan elfogadtuk, következik a 63-as, Van Orden mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellene, ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67. Százhatost elfogadtuk? Nem fogadtuk el, 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30, 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva 71 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 75 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük 75-ös paskó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva 84 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 84-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavaz- szavazást, elutasítottuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettő mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A módosított véleményről szavazunk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-16 ellenében és három tartózkodás mellett. Akkor most a következő téma, négyes, Military Mobility, Tuna Kellám jelentése, katonai képességek. Megadom a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretnék jelen, köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a konstruktív és pozitív együttműködésért, mert ennek a jelentésnek a célja az volt, hogy egyértelmű politikai motivációt nyújtsunk a tagállamoknak arra, hogy felgyorsítsák a katonai együttműködést, és a katonai mobilitást egy megerősített szintre emeljék, mert a tagállamok kapacitása és együttműködése egy nagyon fontos teszt terület, nagyon fontos próbakő, hogy megbízható és gyakorlati együttműködésre képes-e ez. Köszönöm szépen azt a politikai szándékot és megértést. Köszönöm Tuna Kelemnek. Császtának szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen. Azt gondolom, hogy a szocialista frakció Ayala Sanders asszony szerette volna benyújtani egy szobali módosítást a Jeffrey van Orden hatos módosításához. A külső megerősítés eh, bevezetéséről van itt szó, eh, külső szövetséges erők eh, szavak betűzésével. Én el tudnám ezt fogadni, mondja az elnök, hogyha nincs négy kollega, aki hogyha nincsenek olyan kollégák, akik ellenzik, van-e aki ellenzi, úgy látom, hogy nincs, akkor jó, fogadjuk el. Akkor kezdhetjük a szavazást. Compromise 10 in favor. Tízes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-est visszavonták, 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119-120 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 125 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106 mellette Ellenet tartózkodás elutasítva 127 mellette, ellenet tartózkodás elutasítva 128 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 146 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 146-os, megnyitom a szavazást. Elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 153-as. Tajala Szender, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 154 mellette ellene, tartózkodás, elutasítva. 155-ösről nem szavazunk, 156 mellette ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 156-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. <coughs> Elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 5-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 171-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Preambulum bekezdések 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os a szóbeli módosítása módosítva mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kompromisszum 2 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as módosítás, Danzsa mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 32 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 4-es kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-est visszavonták, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hét kom- mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os fanorden mellette ellene tartózkodás elutasítva 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 58 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 67 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 67-es. Elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E, egyes, francia bekezdés visszavonták, kettest, szintén hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Záró szavazás a módosított jelentésre Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 39-en mellette, 13-an ellene. Lőzünk asszony, tessék. Szeretnénk benyújtani egy kisebbségi véleményt, és ezt már elküldtük a titkárságnak. Köszönjük Lőzing asszonynak. Ötös pont. A közös biztonsági és védelmi politikáról szóló éves jelentés végrehajtása. Paskó úr a jelentéstevő nem szeretne hozzászólni, akkor szavazunk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 26 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Huszonnégy mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás, 37-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 40 mellette. 38-ast ellenőrizzük? Igenis. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás. Na, mi lesz ezzel? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szűk eredménnyel 41-es mellette ellenet tartózkodás ezt is elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellene, mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kefalogiánész 57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 58-ast. Két kollega nem szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 59 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65. 65-ös. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 63. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 69 igen, nem tartózkodás elutasítva, 70 igen, nem tartózkodás elutasítva, 70, 64 igen, nem tartózkodás elutasítva, 72 igen, nem tartózkodás. Ellenőrizzük a 72-t, megnyitom a szavazást. Um, mindent össze-vissza keversz. Ezt elutasítottuk. Arnaud de Jean, igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizők. Megnyitom, már le is zárom a szavazást. Elutasítottuk. Nos. Bogdan Strojevski, igen, nem, tartózkodás elutasítva. Jó. Jó, rendben. Ellenőrizzük a 66-ost. Lezárom a szavazást. Mindegy, egyértelműen elutasították. Elérkeztünk Claire Moodyhoz, 68-as igen, nem, tartózkodás elutasítva, 71 igen, nem, tartózkodás elutasítva 73, igen, nem, tartózkodás elutasítva 77, igen, nem, tartózkodás elutasítva 74, igen, nem, tartózkodás elutasítva 75-76, igen, nem, tartózkodás elutasítva 78, igen, nem, tartózkodás elfogadva 79, igen, nem, tartózkodás elutasítva 80, igen, nem, tartózkodás elfogadva 81, igen, nem, tartózkodás elutasítva 82 igen, nem, tartózkodás elutasítva 83 igen, nem, tartózkodás elutasítva 84 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 84-est. 84 Castaldo, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva. 8, 91 Mamikins igen, nem tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 99 igen, nem tartózkodás elutasítva. 100 igen, nem tartózkodás elutasít, elutasítva. A következőt visszahozták. 158 Sosnyelc úr igen, nem tartózkodás elutasítva. 160 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 162 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 161 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 163 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 159 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Paskúr visszavonja, 188 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva. 112 igen, nem tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a 112-t. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. 25-18 arányban elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadtuk. ...121 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 122 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk? Én azt mondom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 122 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 123 igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. Most nem? Jó, akkor 123-as is ellenőrizzük. Lezárom. Egyértelműen elutasítottuk. 124 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 125 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 128 igen, nem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 128 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor ez kiesik, kiesik, kiesik eljutottunk a 133-ashoz. 133. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 134. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 135. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 136. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 137. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 139. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 138. Igen nem, tartózkodás elfogadva. 140-141 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 145 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 142 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 147 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 148 e, igen, nem, tartózkodás egyértelműen elfogadtuk. 143 igen, nem, tartózkodás 143-at ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 144 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 146 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 149 igen, nem, tartózkodás ezt ellenőrizzük, 149 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Afko 8-as. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 156. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 169 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 165 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 168 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 164 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 166 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. De Zsanor második lehetőséget is kap. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk újra. Kulcs szavazás. Hívott 169. Igen, gyerünk. Nem. Tartózkodás. Hurrá, elfogadtuk. Tízes kompromisszum, igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 176-osról külön kell szavaznunk? Jó. Először a 170-es jön. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Afko 4. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 172. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 174 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 175 igen, nem, tartózkodás elfogadva. És most a 176-os igen, nem, tartózkodás. Úgy gondolom a 176-ost ellenőriznünk kell. Igen vagy nem? mínusz. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. 11-es kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva. 184 igen, nem tartózkodás elutasítva. 185 igen, nem tartózkodás elfogadva. 184 kiesik. 186 igen, nem tartózkodás elutasítva. 189, 190, 191, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 192, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 193, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva, 195 igen, nem tartózkodás elfogadva, 200 igen, nem tartózkodás elutasítva, 201 igen, nem tartózkodás elutasítva, 202 igen, nem tartózkodás elutasítva, 203 igen, nem tartózkodás elutasítva, 204 igen, nem tartózkodás elutasítva, 205 igen, nem tartózkodás elutasítva. 207 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 206 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 208 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 208-at, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 209 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadva. 2-15 igen, nem tartózkodás. Ellenőrizzük a 215-öt, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 216 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 217 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 218 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 219 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 220 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 226 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük a 226-ot, megnyitom. Két kollega még hiányzik. Lezárom. 27-27. Elma. Elutasítottuk, ugye? Ez azt jelenti. Hol tartunk? kérdi az elnök. A 256-osnál Paskó úr igen, nem, tartózkodás. Páskó urat elfogadtuk. 227 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Kettő, a 15-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 239, Rados Jakovcsics igen, nem, tartózkodás elutasítva. 241 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 240 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 242 igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük. El már be tudna jönni? Öt kollega hiányzik még. Igen, akkor lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 243 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 24 igen, ne, nem, tartózkodás elutasítva. 245 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 246 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 247 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 248 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 249 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 250 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 251 igen, nem, tartózkodás elfogadva 252, igen, nem, tartózkodás elutasítva 253, igen, nem, tartózkodás elutasítva 254, igen, nem, tartózkodás elutasítva elutasítva 255 igen, nem, tartózkodás elfogadva 258 igen, nem, tartózkodás elutasítva 257 igen, nem, tartózkodás elutasítva, ke- nem, ezt ellenőrizzük, 257, megnyitom. Lezárom. Hát szűken, de elfogadtuk. 259 kiesik, 263 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 260 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 261 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 262 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 264 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 265 igen, nem, tartózkodás elutasítva, AFKO 9. Igen, nem, tartózkodás. Akkor az AFKO 9-et ellenőrizzük. Megnyitom. Akkor először is AFKO 9 ezt elutasítottuk. Arról tájékoztattak, hogy egy hibát követtünk el, szavaznunk kell a 259-esről, Paskúr módosítójáról. Sajnálom. Ki támogatja Paskúrat, nem, száz, nem elszavaz, tartózkodik, elfogadtuk. Jó, akkor térjünk vissza a csodálatos AFKO szavazáshoz. Kettes, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. AFKO 7, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. AFKO 10, igen, nem, tartózkodás. Ellenőrizzük az AFKO 10-et. Megnyitom. Három kollega még hiányzik. Lezárom. Elutasítottuk. A hivatkozások kettes igen, nem tartózkodás elfogadva, három igen, nem tartózkodás elfogadtuk, négy igen, nem tartózkodás elfogadtuk, öt igen, nem tartózkodás elfogadtuk, hat igen, nem, ta- nem tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás a módosított formájáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Losing asszony ügynereddel kapcsolatban. Igen. Készen állnak? Készen van? Kész befejezték, ugye? szeretnénk benyújtani egy jelentést, már meg is küldtük a titkárságnak, köszönöm szépen a kisebbségekről. Jó, akkor köszönöm szépen, Luzi asszony. A hatos napi rendi ponthoz kérünk, Emberi jogok, demokrácia 2017 éves jelentés és az EU intézkedései ezügyben. Az előadó Osztrevicshoz jóba látunk. Kér szót? Persze. Elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak és az árnyék jelentéstevőknek a kiváló együttműködést, és köszönöm a titkárságnak és valamint a frakció munkatársainak a kiváló támogatást a jelentéshez. Úgy gondolom, a jelentés megérdemli a támogatásunkat, szavazzunk. Nagyszerű, köszönöm szépen. Akkor lássunk is neki, egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellett ellene tartózkodók elfogadva, megyünk tovább, FEM 2 mellette ellene tartózkodók elfogadva, FEM 27 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, ez fantasztikus egy jelentés. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 101 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 113 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 120 Pos úr mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 120-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elfogadva. 121-22 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 14-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os mellette el... Ó, kár, mondja az elnök. Mégsem a 16-os jön. Reméltem, hogy nem veszi észre senki. 145-ös Korre mellettem ellene, tartózkodók, elfogadva. 155 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük a 155-ös trendben. Lezárva elutasítottuk. 156 mellette ellene tartózkodók, Elutasítva. 157 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 157-est, megnyitom a szavazást. The vote is closed. It's been adopted. 150... Elfogadva 158 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 168 mellett ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 18-as kompromisszum mellene, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 200-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 201 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 203 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 206. Részenként szavazunk, a néppárt kérésének megfelelően, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. 207 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 208 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 209 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 219 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 24-es kompromisszum. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. FEM 4. FEM 4 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, FEM 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, FEM 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 278 Mikolásik mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 278-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 334-es módosító. Compromise. 32-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 334-es módosító, az egyes számú szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Mindenki szavazott? Elutasítva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 346-os Vájgó úr mellette ellene tartózkodók elfogadva. 351 Vájgló úr ismét mellette ellene tartózkodók elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást a 35-ös kompromisszumról. Lezárom. Elfogadva. 36-os kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 37 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 39 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 377-es módosító. Igen, igen, mert a többit visszavonták, rendben, 377 Páet képviselő mellette ellene, tartózkodók, elutasítva. 382 mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 40-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 41-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 42-es mellette ellene, tartózkodók, elfogadva. 43-as kompromisszum. Rendben van. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 52-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. A kettesről nem szavazunk, hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodók elutasítva ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodók elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodók elfogadva, tizenegy mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Egész sor vágal módosító következik. 15 mellettem, ellená tartózkodók. Ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Verzsia asszony 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 20-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 21. Okafogyottá vált 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, elutasítva 27 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31-32-es okafogyottá váltak, 33 asszony mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 33-ast. A 33-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elfogadva. A négyest elfogadtuk? Nem. Akkor a 35-ös jön mellettem ellene tartózkodók elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 35-öst elfogadtuk, úgyhogy a 38-as jön, Verzsi asszony. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 39-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most tájékoztattak arról, hogy vissza kell térnünk az egyik, egyik módosítóhoz. Verzsiá asszony. Nyé, ez a módosító, a 34-esről van szó. 34-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A 30-asat elfogadtuk, úgyhogy akkor szavazunk a 41-esről, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az utolsó fogyottá vált, és a zárószavazás következik ennek értelmében a módosított állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 41-6 arányban. Nagyszerű. Szomorú híreim vannak, az utolsó szavazásunkhoz érkeztünk mára. Hetes, mód, hetes napi rendi pont az EU-Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtása. Mihály Gálára jelentéstevé megadom neki a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, és külön hálás vagyok azért, hogy sikerült ilyen tág kompromisszumokat kialakítanunk, illetve átfogó kompromisszumokat kialakítanunk. Nagyon sok szempontot sikerült végül a szöveg megte- megfogalmazása idején figyelembe venni, és persze tudom, hogy egyes kollégák nem tudnak megszavazni egyes kompromisszumokat, de hogyha szociális ügyeket meg kell említeni bizonyos helyeken, akkor ezeket a szempontokat is szerepeltetni kell. Tehát, ahol ö, lehetőség volt erre, igyekeztem ezeket a szempontokat figyelembe venni, ugyanígy a bírálatokat is persze köszönjük. Kére még valaki szót, úgy látom nem. Akkor lássunk neki, ötös kompromisszum mellette ellenet tartózkodók, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 43 e- mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 62 mellett, 63 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 66 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 67 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 69 e, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 70 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 71 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 72 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 75 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Négyes számú szóbeli módosítás a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodók elfogadva, 94 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 96 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 97 mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 105 páet mellette ellen tartózkodók elfogadva, 106 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 107 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 108 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 109 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 110 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 113 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 114 mellett, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 114-es első részt. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, 14-es kompromisszum mondja az elnök, de hmm, nem, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as Schaffhauser mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121 mellette ellene 121-est visszavonták? Ezt itt nekem nem jelezték. 122 mellette ellene tartózkodás. 122-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 124 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 126 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 121 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 131. 131 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 132 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 141 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 142 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette tartózkodás elfogadtuk 151 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 3-as szóbelimutatás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 156 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 156-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva egyértelműen. 17-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadó 177 mellette ellene tartózkodás elfogadó 158 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 161 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 162 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 173 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 164 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 175 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 165-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 166 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. oka 160 169 mellette ellene tartózkodás elfogadó 171 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 173-174 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Há, albekezdések 3 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 143 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések, egy a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes szóbeli módosítás mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosítás mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, kettő A mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, 24-es kompromisszum, mondja az elnök, miközben átugrik három módosítást. hogy felejthettem el Picula urat 28 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük is. It's closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 29 Havérnát mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 29-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 4-es kompromisszum. Ellenőrizzük? Nem. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szublimodostás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es Gálár mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 38-ast. Jó, jó, jó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hivatkozások egyes. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Inta vélemény, egy, Inta egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, int a kettő mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, int a három mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, int a négy mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, int a 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, int a 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk mint a 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, mint a 10 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Név szerint szavazunk a módosított véleményről, jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-en voltak mellette, 9-en ellene egy tartózkodás mellett. 9-es napi rendi pont. A következő ülésünk még egyszer mondja az elnök a mellette és ellene szavazatokat. November 21-22-én találkozunk. Hogyha bárkinek van egyéb ügye, nem merje megkérdezni vagy feltenni, és le is berekeztem az ülést fél kilenckor.